Martin javaslata, és pedig az Európai Unió és Közép-Afrika közötti kereskedelmi megállapodás. Martin úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok! Szeretném kihangsúlyozni, hogy még nem a végtermékről van szó. Három kritériumunk van az IPA tekintetében, először is a VTO kompatibilitás hangsúlyozom, fejlesztésbarát legyen, és szorgalmazza a regionális integrációt. És elmondhatjuk, hogy a három célkitűzés tekintetében ez DVTO kompatibilis lett, éppen ezért létfontosságú a piacra jutásunk szempontjából, miután megszületett a piacra történő bejutás szabályzása. 2014-ig szabályozni kell ezt. Üdvözlöm azt a tényt, hogy az első célkitűzés tekintetében garantáltuk, hogy Kamerun is WTO kompatibilis lett. A második célkitűzés Kamerun lakosságának 40%-a a szegénységi küszöb alatt él. Az élelmiszer ellátás bizonytalan. Tehát itt van mit fejleszteni. Meg vagyok győződve róla, hogy a kotonúi célkitűzések javítják a jókormányzást, a jogállamiságot az országban. A fejlesztés tekintetében tehát elmondhatjuk, hogy 50%-os célunk van. Ahol az ahol a partnerségi megállapodás még feladatokra vár, az a harmadik kritérium. Kamerun az egyetlen ország, amely itt képes a regionális együttműködésre, hét szomszéd állama nem. A többi közép-afrikai országok nagyon kevés ösztönzőt mutatnak. És nagyon, nagyon kevés hajlandóságot mutatnak a regionális együttműködés tekintetére. Ők kevésbé fejlett államok, mint Kamerun. Véleményem szerint ez nem feltétlenül így van. Félreismerjük a helyzetet. Mi az Európai Unióban nem igazán látjuk az átmeneti gazdasági partnerségi megalapodás jelentőségét, hogy milyen regionális integrációs szerepe lehetne. Elég gyakran hangsúlyoztam a véleményemet, hogy ez a megállapodás több haszonnal jár, például a liberalizáció tekintetében is. Nem beszéltünk a kereskedelmi agendáról, nem beszéltünk arról, hogy az ilyen megállapodásokat hogyan lehetne a kotonui politikák kiegészítéseként felhasználni. Tehát itt még hét országra számítunk, de ez nem Kamerun problémája, és most szeretnék még egy témát említeni. Ez nem a megállapodásunkkal függ össze, hanem a kotonui egyezménnyel, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Tehát szeretném elmondani a MLBT emberek helyzetét Kamerunban. A kameruni büntető törvénykönyv bünteti az LMBT emberek viselkedését. Tehát üldözik az azonos neműek szerelmét még Közép-Afrikában. Számos NGO szót emelt ezennel. De nem hinném, hogy ez oka ok lenne arra, hogy elutasítsuk a megállapodást, azonban elég okot ad arra, hogy megvizsgáljuk a kotonói egyezmény alapján az emberi jogok helyzetét Kamerunban. És mindenképpen meg kell vizsgálnunk a Kamerunhoz fűződő kapcsolatainknak ezt a szempontját is. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság nevében Pibalc biztos kap szót. President, uh, members, I would like asszony, tisztelt ház! Meg szeretném köszönni David Martin konstruktív munkáját, amivel segítette Kamerunnal az átmeneti gazdasági partneri megállapodást. Az átmeneti IPA a regionális partnerség megalakításához vezető úton az első lépés az Európai Unió és Közép-Afrika között. Köszönhetően ennek az átmeneti ipának Kamerun teljes szabad hozzáférést kap az európai piachoz minden termékével, mégpedig 2008 óta. Ezen átmeneti IPA megállapodása óta öm, ez az átmeneti IPA nagy jelentőséggel bír Kamerunnak, hiszen az EU a legnagyobb exportpartnerem. Olyan termékeket szállít az EU-ba, mint a banánt vagy az alumíniumot, erre nem terelnek ki, nem terjednek ki a legnagyobb preferenciák. A jelenlegi bizottság mandátuma alatt új tárgyalási lendületet adtunk a kelet, a közép-afrikai partnerekkel, amelynek a célja az, hogy komoly előrelépést érjünk el a következő hónapokban a regionális megállapodás um, helyettesíteni fogja az ideiglenes vagy átmeneti megállapodást, és így um, ebből lesz az úgynevezett stepping stone vagy ideiglenes megállapodás. Az Európai Bizottság bevonja uh, az Európai Parlamentet és tájékoztatja. A jelentéstevő arról beszélt, hogy nem elég bátorítást adtunk az előrelépés érdekében, már pedig a regionális integrációnak nyújtott támogatást megdupláztuk, és konstruktív tárgyalásokat folytattunk arról, hogyan lehet megerősíteni a regionális együttműködést. A nagy kihívás megítélésem szerint abban rejlik, hogy jelenleg a régió országai nem látják szükségét az együttműködésnek sokkal inkább a külső piacokra figyelnek, és nem a belső afrikai piacra, ez pedig elmulasztott lehetőség. Hiszen ahogy megy az idő, fennáll a lehetősége annak, hogy megkössük a megállapodást, de így a fejlesztési támogatás hozzájárulhatna ahhoz, hogy a regionális kereskedelem is fejlődjön hiszen az a fontos, hogy becsvágyobbak legyenek a helyi országok a regionális ipák tekintetében. Ami pedig az emberi jogokat és a demokráciát illeti, joggal vetette fel, hogy Kamerun mind a szakpolitikai dialógus, mind a célirányzott pénzügyi támogatás szempontjából fontos szerepet játszik a sajtószabadság, a demokrácia, a korrupció elleni harc és az emberi jogok támogatása, különösen a nők támogatása, valamint az LMBT közösségé jogainak megerősítése fontos célok. További probléma a kisebbségek jogai, illetve az emberkereskedelem. Nagyon nagy figyelemmel követjük ezt a kérdést, és tisztában vagyunk azzal, hogy Kamerunnal való kapcsolatunkat egy hosszú távú jövőképre kell alapítani, úgy, hogy a fejlődésnek fenntartható útját nyissuk meg az ország előtt egy olyan fejlődését, amely az emberi jogokon nyugszik. Ez egy folyamat. Tisztában vagyunk vele, hogy tárgyalásunk során nem szabad megfeledkeznünk az emberi jogok helyzetéről, de ugyanakkor az sem volna jó, hogyha az átmeneti IPA megkötését akadályoznák Kamerunnal, akadályoznak ezek a kérdések, hiszen úgy gondolom, hogy ez az IPA hozzájárul ahhoz, hogy megerősítsük az emberi jogok helyzetét Kamerunban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a DEVE bizottság nevében Sargentini asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. a Fejlesztési Szakbizottságban azt javasoltam, illetve hogy a, kérjük ki a Külkereskedelmi Bizottság az INTA véleményét a ratifikációval kapcsolatban. David Martin az imént felvázolta azt, hogy ez a, kereskedel, hogy ez a gazdasági partnerségi megállapodás miért nem tökéletes. Nos, nagyon fontos az, hogy a regionális kereskedelmet elősegítsük a térségben. Mindannyian tudjuk, hogy miért nem jó ez Kamerunnak, de hogyha valami még jobban szeretnénk, akkor ez irányba kell elmozdulni. Ez egyfajta körkörös érvelés, saját falkunkba harapunk. miért? Meg kell adni a lehetőséget Kamerunnak, hogy jobb vámtarifák mellett értékesíthesse kiviteli termékeit az Európai Unióban. Nemrégiben fogadtuk el a piacra való hozzáférés új szabályait. Sajnálatos módon ezáltal a fejlődő országok nehézségekkel, nagyobb akadályokkal juthatnak csak el ide. Amikor szeretnénk, hogy ez, hogy ez megszűnjön, akkor úgynevezett szabadkereskedelmi egyezményekbe kényszerítjük őket, ezeket pedig néha átkereszteljük után azonban, de ez mégiscsak azt jelenti, hogy a saját termékeiket szabadon árusíthatjuk az érintett, az érintett térségben. Ez nagy kár. Köszönöm szépen. Most a frakciók szónokai következnek. Stászni urat nem látom itt a teremben, a néppárt nevében. Úgyhogy Cortés Lászra úrnak adom meg a szót nem őt se látom itt, akkor Rinaldi úr következik az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ez a megállapodás kis lépés, de fontos lépés, hiszen az ákácsi országokkal a kereskedelmi politikának keret kell adni. Azzal kapcsolatban, hogy mit is próbálunk itt elérni ezzel a ö, megállapodással kapcsolatban a szegény országok esetében próbáltuk meg elérni azt, hogy jobb legyen, könnyebb legyen a piaci hozzáférés, illetve a határidőket is sikerült módosítani a kariformal, illetve a kariformal és most a Kamerunnal megkötjük ezt a megállapodást. 2002-ben kezdődött el a tárgyalás, azóta ideiglenes megállapodások voltak érvényben. Kérdezem a biztos úrtól, hogy van-e elképzelés arról, hogy a kameruli anyag ratifikálása mennyi, ide, mennyi időt vesz igénybe? Azt hiszem, mindkét félnek, tehát Európának és az Ákácsi országoknak is meg kell győződni arról, hogy ez az út, amit elkezdtünk, ezt az utat nem csak azért kell bejárni, mert egyszer elkezdtük ezt az utat járni, és hülyek vagyunk magunkhoz, hanem azért, mert ez a 21. század megfelelő módszere. A helyi sajtó, itt egy kameruni újság van a kezemben, elég szkeptikus. A kormányszervek eléggé ellenzik ezt a dolgot. A helyi vállalkozók attól függően támogatják vagy ellenzik ezt a dolgot, hogy kivel beszél az ember, sokszor a helyi szervek kimaradnak a döntéshozatali, a döntéshozatali mechanizmusból. Nagyon fontos, hogy PR szempontból mit teszünk. Sajtókonferenciákat kell tartani, ez a, a különböző civil szervezetekkel is fel kell venni a kapcsolatot, illetve a kedvezményezettekkel is fel kell venni a kapcsolatot, meg kell vizsgálni azt, hogy kit lehet úgy tájékoztatni, hogy minél hasznosabb legyen ez a megállapodás. Azt kérték a szakbizottságomtól, hogy egy sajtókonf- sajtókonferenciát, sajtótájékoztatót szervezzenek, ahol elme- elmondhatjuk azt, hogy hogyan véljük mi az ilyen kereskedelmi megállapodások lényegét. Véleményem szerint belső végrehajtási szabályokra is van szükség, tehát részletesebben kell fogalmazni, mint maga a kereskedelmi megállapodás, és miért el kell azt érni, hogy mindenki számára hasznos legyen ez a megállapodás, a korrupció ellen is fel kell lépni, illetve egy olyan, egy olyan adórendszerre is szükség van, amely lehetővé teszi azt, hogy ezek, ezeket, a, ezeket a termékeket elérhetővé tegyük. Elnök, köszönöm szépen, Rinádi úr. Kortész László úr következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök az, hogy tisztelt biztos úr, a gazdasági partnerségi megállapodás az AKC országokkal nem a megfelelő irányba haladnak, már hat éve nem a megfelelő irányba haladnak. A bizottság keservesen ragaszkodik egy folyamathoz, de sajnálatos módon a nemzeti parlamenteket például kihagyta a folyamatból. Most a ma közép-afrikai megállapodásról beszélünk, Kamerun. A kameruni megállapodás ratifikálásáról van szó és hogyha ratifikáljuk ezt, akkor elfelejt, akkor ne felejtjük el azt, hogy ez nem egy kereskedelmi megállapodás, hanem ez egy fejlesztési megállapodás. Nagyon fontos az, hogy regionális, hogy a regionális fejlesztést is elősegítsük az adott régiókban. Köszönöm, Keller képviselő. Ez nem működik, akkor egy másikat kell kipróbálni. Köszönöm szépen. Az Európai Unió. Take another micro. Esetleg még egy újabb mikrofont. Köszönöm. Ezzel az átmeneti megállapodással szerintem gyengül Közép-Afrika, hiszen a szomszédos országokat gazdaságilag eltávolítják egymástól. Az Európai Unió a legnagyobb szponzor. Azonban a sikeres együttműködésnek az a feladata, hogy kivezesse az embereket a szegénységből. Többre van szükség, mint pénzre figyelembe kell venni a partnerországok szükségleteit. Természetesen a regionális együttműködés előmozítása is fontos. Ez a megállapodás nem fogja elősegíteni a regionális együttműködést. És a politika vélemény szerint nem feje, helyes irányba megy. Igazából egy elhamarkodott megállapodásról van szó. Egy kötelező érvényű megalapodás a, szociális, a vállalatok szociális felelőssége tekintetében sokkal fontosabb. A fejlesztés legyen a középpontban, és ne az Európai Unió kereskedelmi érdekei. A szegénység elleni harcról van szó, az együttműködés szorgalmazásáról, és ezt kell szorgalmaznunk a fejlesztési együttműködés tekintetében. Mi zöldek nem szavaztuk meg ezt az átmeneti partnerségi megalapodást, és most a plenárisan sem fogjuk megszavazni. Kérem az összes kolléganőt és kollégát, nézzék meg, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy Kamerunt erősítsük az együttműködésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Keller asszony. Most Scholz képviselő kap szót. A GUE NGL nevében. Elnök asszony, ahogy tudja, a frakcióm a bizottság álláspontját ebben a tekintetben az AKC országokkal történő együttműködés tekintetében kritikusan figyeli. Igazából ezt az EPA megalapodást közép-afrikainak nevezi. Azonban igazából csak Kamerunra vonatkozik. Csak Kamerunnal sikerült aláíratni a megállapodás. Az ország Gok a régió országai nem csatlakoztak, hiszen nem akarják azt, hogy az európai vállalatok számára teljesen megnyitsák piacaikat. A gazdasági partnerségi megállapodások itt nem a helyi országok versenyképességét szorgalmazzák, és hogy egy országgal megkössük a megállapodást veszélyezteti a regionális együttműködést. És pedig azért hogy Kamerun 2014. októberétől elvesztheti az európai piacokat. És pedig egy olyan rendelet alapján, amelyet a tanács és a néppárt a parlamentre kényszerített az elmúlt hónapban. Látjuk, hogy mennyire hamis volt az a határozat. És a frakcióm igazából nem fogja megszavazni ezt a megállapodás rossz nekünk, rossz Kamerunnak, és rossz a közép-afrikai országoknak, és rossz lenne a többi Kácsi országnak is. Köszönöm szépen. Most a néppárt nevében Kacsmarek úr kap szót, kettő perc. Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! A múltban az európai piachoz való preferenciális hozzáférés nem adott kellő növekedést, vagy pedig eh, megfelelő integrációt se biztosított a világgazdaságban az AKC országok számára. A diszkrimináció tilalmának elvébe is ütközik ez ráadásul. 2007-ben világossá vált, hogy az új epákról szóló tárgyalás mely 2002-ben kezdődött az AKC és az EU országok között, befejezhetetlen lesz az év végére. Márpedig a VTU kivételi szabályozás az AKC-EU kotonai megállapodásra eddig tartott. Ezért átmeneti megállapodásokat, egy ideiglenes epákat kötöttek, amelyek megfelelnek a VTU szabályoknak és amelyek preferenciális hozzáférést biztosítanak az európai piachoz, ám az átfogó és teljes epák még mindig nincsenek készen. A régió országai közül csak Kamerun írt alá egy átmeneti epát 2007-ben, azonban ez csak akkor válhat kötelező megállapodássá, hogyha a nemzeti szervek ratifikálják. Más országok, Gabun és Kongó amelyek az preferenciák általános elvét használják LDC-k, vagy legkevésbé fejlett országok, és ilyen módon a mindent a fegyvereken kívül kezdeményezés kapcsán vámmentes hozzáférést kapnak az országunk, a piacainkhoz. Az elmélyültebb integrációt csak pán-regionális megközelítéssel lehet elérni. Ezeket az országoknak ugyanakkor politikai, meg politikai elkötelezettségeiknek is meg kell felelniük, úgy, hogy figyelembe vegyük a régió sokszínűségét a fejlesztés területén. Köszönöm szépen. Kesmen kollega, parancsoljon. Gratulálni szeretnék David Martinnak a munkájához, de egyetértek sokakkal, akik azt mondják, hogy ez a megállapodás veszélyezteti a regionális integrációt. Egy közép-afrikai országot választ ki ez a megállapodás, már pedig az IPAC megállapodás, az IPAC célja a regionális integráció támogatása. Nem tudom, hogy működne itt. Nagyon hiányolom az emberi jogokról szóló záradékot, holott a tisztelt ház arról döntött, hogy minden nemzetközi megállapodásban szerepelnek ezek a megállapodások. Kamerun az a fekete afrikai ország, amely eh, az LGBT közösséget leginkább veszélyeztető döntéseket hozott. Éppen ezért minthogy eh, átmeneti megoldásról van szó, megállapodásról van szó, támogatom ezt a megoldás megkötését, de ragaszkodom ugyanakkor ahhoz is, hogy eh, a szó valós értelmében stepping stone legyen, ne csak átmeneti megoldás legyen, hanem egy lépcsőt is jelentsen az emberi jogok és a fejlesztés irányába. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kesmen kollégám. Most pedig Tiroén kollega kap egy percben. Merci, madame la présidente. Monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák. A Közép-Afrikával megkötendő gazdasági partnerségi megállapodás ellentmond a regionális együttműködés elvének. Először is azért, mert egyetlen állammal kötjük ezt meg. Furcsa ez, hogy az Európai Unió nevében egyetlen ország képviseli az egy, Európa nevében egyetlen országgal kötjük meg ezt az elvileg térségi megállapodást. Úgy tűnik, hogy a többi közép-afrikai ország nem akar csatlakozni ehhez a megállapodáshoz, és elkülönül így Kameruntól. Sajnálatos, hogy így olyan országokkal kötünk meg egyéni megállapodást, amelyek csak bizonyos áruk kivitele tekintetében aktívak. Szerintem még 2015. október 1 meg kell kötni a regionális együttműködést. Köszönöm, elnök! Most a spontán hozzászólások következnek. Ketten jelentkeztek. Kutas úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kamerun az egyetlen ország Közép-Afrikában, amely gazd- átmeneti gazdasági partnerségi megállapodást kíván kötni Európával. A WTO derogációt adott az egyoldalú kereskedelmi megállapodásokra, akácsi országok tekintetében. de Ez lejárt. Ekkor Kamerun adómentesen hozzáfért az európai piachoz. A kereskedelmi torzítások jellemezték ezt a periódus Szerintem meg kell adni a zöld utat ennek a megállapodásnak. Nagyon sok olyan, tag, nagyon sok olyan közép-afrikai ország van, ami úgy érzi, hogy még mindig nem áll készen a tárgyalásra, és Kamerun addig is profitálhat az egyezményből, a megállapodásból. Köszönöm, Mirta úr. Elnök asszony. Közép-Afrikában elég sok államcsíny van, elég sok látszott demokratikus választás. Évtizedek óta. A közigazgatás igazából nem működik. Az élelmiszer ellátás egyre nehezebb. Éppen ezért ez a régió valószínűleg nem sokára éhínséggel szembesül. Hogyha nem sikerül elérni, hogy a segélyszállítványok a legszegényebbeket elérjék, akkor katasztrófa lesz szégyen, hogy az afrikai kormányzatok akkor sem érdekeltek a regionális együttműködésben, hogyha éhezik a lakosságok. Rengeteg a bürokratikus akadály, a, és éppen ezért a nem afrikai államoknak sokkal könnyebb Afrikába árut szállítani, mint a szomszéd országoknak. Ki kell várni, hogy ez a megállapodás milyen eredménnyel jár majd. Köszönöm szépen. Most Pibalks biztos. Köszönöm. Elnök asszony. Ezek az EPA megalapodások néha hidakat képviselnek országok között a jelenlegi kereskedelmi szabályokat a WTO szabja meg. Vagy jók, vagy rosszak, de elfogadhatók ezek, és a partnereink számára is elfogadhatók. Jó lenne, hogyha sikerülne a dohai fordulóban megállapodni. A tárgyalások azonban megakadtak. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy az ilyen átmeneti megállapodások már eh, elég gyakran nem VTO kompatibilisek. Tehát eh, mindig azt mondjuk, hogy jogállamiságok, jogállamiságot akarunk, és hogyha megnézzük a befektetések helyzetét, akkor a befektetések oda mennek, ahol biztos a jogrendszer. Véleményem szerint eh, gyakorlatiasnak kell lenni. Tehát ter természetesen nagyon fontos a regionális együttműködés. És partnereinket mindenképpen erősíteni az együttműködés. És az Európai Unióval történő kereskedelem remélhetőleg a szegénység leküzdéséhez is hozzájárul. A kereskedelmi partnereink adottak. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hogyan tekintenek a partnereink ezekre a megállapodásokra. Hogyha tárgyalásokon beszélünk, mint a legújabb EU-AKC tárgyaláson, vagy az állam és kormányfők megalapodásain nem annyira negatív a hozzáállás. Senki sem kényszeríti partnereinkre az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodásokat. Itt több időre van szükség, hogy fejlődjenek a megállapodások. A jelenlegi rendszerek jogilag nem kompatibilisek a WTO rendszerrel. Én azt várnám, hogy folytassuk néhány hónap múlva a közép-európai országokkal történő együttműködést. Hiszen mint említettem, hogyha a szakbizottságok találkoznak, akkor ott nagyon konkrét területeket lehet beazonosítani. És amikor először hallottam az igazi problémákról, akkor ez egy konkrét ügy volt. Megkérdeztem a partnereinket, hogy mi nem jó, mit kell megváltoztatni. Megpróbálunk olyan megalapodást létrehozni, amely orvosolhatja a gondokat. Ez a megállapodás nem akadályozza Kamerun fejlődését, ellenkezőleg segít Kamerunnak. Itt az embereknek gyakran az az érzése, hogy kényszerítünk valamit, az országot megpróbáljuk valamire kényszeríteni, de ez nem így van, megpróbáljuk az országokat bevonni a nemzetközi kereskedelemben. Köszönöm, köszönöm Pibax úr, mielőtt átadom az előadónknak a szót, Styaszni urat kére meg, aki megérkezett, hogy szóljon hozzá, ha rendben van. Általában ez így nem szokott így lenni, ha egyetért az előadók, akkor átadom Styaszni úrnak a szót. Elnök asszony, nagyon nagyra értékelem ezt, és elnézést kérek, mert nagyon korán jöttem, de mégis lemaradtam a napi rendről. Egyszerűen az irodámban ültem, és nem vettem észre. Az átmeneti IPA egy köztes lépés, mely segít a regionális együttműködést elmélyíteni, úgyhogy egy átfogó közép-afrikai régiós megállapodás irányába tett lépésnek tekinthető. Üdvözlöm ezt a megállapodást, hiszen ez egy fontos jelzést ad a kereskedelmi kapcsolatok fontosságáról a régiónak. Ez az IPA katalizátorrá válhat, és segítheti a mélyebb integrációt és hosszabb távú előnyökkel járhat. Ugyanakkor a kontinentális szabadkereskedelmi megállapodás jövőképe csak akkor valósulhat meg, ha további integráció történik meg teljesen világos, hogy az integrációra való erőfeszítések még nem eléggé erősek, és ezeket meg kell erősíteni. A közép-afrikai államoknak új politikai elkötelezettségről kell tanúbizonyságot tenniük, hiszen a regionális integráció hiánya eh, a kereskedelem által támogatott fejlődés akadálya. A közép-afrikai térséggel való kereskedelmi volumen viszonylag alacsony, Ráadásul a, ezért az a fontos, hogy a régión belüli kereskedelem akadályait megszüntessük. Frakcióm üdvözni, üdvözli a Kamerunnal való megállapodást, hiszen a régióban Kamerun egy fontos partner, a Kamerunnal, Gabonnal és a és más országokkal együtt arra buzdítjuk Kameront, hogy egy eh, hatékony vámuniót állítsanak fel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Stasny úr. Most pedig jelentést tevünk David Martin kapszót. Parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is azon kollégáknak, akik fenntartásokat hangoztatják, azt szeretném mondani, hogy ez egy stepping stone IPA, ez egy átmeneti, de egyben, ahogy a metafora mutatja, egy lépcső IPA, amely az át, átfogó megállapodáshoz vezetett úton egy lépés. Kapcsolatban voltam a kameruni kereskedelmi miniszterrel és a kereskedelmi biztossal, és ők hangsúlyozták a megállapodás átmeneti jellegét. Nem lehet bisz, büntetni Kamerun csak azért, mert a térségben ő az egyetlen nem LDC, legkevésbé fejlett ország. Vannak persze a regionális integrációval problémák. Örömmel hallottam a biztost, aki azt mondta, hogy támogatjuk a regionális együttműködést. Történelmi gyarmati időkre ered vissza, onnan ered, hogy inkább Európával kereskednek ezek az országok, mint velünk. Mi állítottuk fel európaiak ezt a rendszert 30-50 száz évvel ezelőtt. Ugyanakkor a bizottságnak azt szeretném mondani. Támogatom az IPA megállapodását, és remélem sikerül re- regionális IPA-t megkötni, de továbbra is úgy gondolom, hogy nem elég hatékonyan lépünk fel. Még mindig a 80%-os liberalizációnak a szent gráját követjük. Ez a WTO szabályokból nem kiolvasható. És tudok olyan országokról, akik csak úgy tudnak liberalizálni, ha csak 75%-os liberalizációt érnek el. De úgy tűnik, hogy fixálódtunk erre a 80%-os küszöbre, már pedig sokkal inkább rugalmasnak kell mutatkoznunk, és a kiegészítő intézkedésekre is koncentrálnunk kell, nem csak a liberalizációról van szó, hanem az úgy fejlesztési csomagról is. De mindenképpen elfogadásra javaslom ezt az ipát. Köszönöm szépen, David Martin. Ezzel pedig lezártuk a vitát, és a jelentés tervezetről ma 12 órakor szavazunk. A következő napi rendi pont Kalfin kolléga jelentésem, a közféle információinak további felhasználása, megadom a jelentéstevőnek a szót. A Kalfin.